Az elnök. So colleagues, let me to resume our... Kedves kolléganők, kollégák, szeretnénk megkezdeni délutáni ülésünket. Té texty ze včerejšího zasedání tegnap elfogadott szövegek jegyzőkönyvét kiosztottuk. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek valamilyen eh, megjegyzése. Nem látok kifogást, nem látok eh, ellenvéleményt. Akkor a jegyzőkönyveket ezzel elfogadtuk. Jeho prvního bodu. Mielőtt eh,